Uh, dear friends, uh, ladies and gentlemen, let me... Tisztelt barátaim, tisztelt kollégák, szeretném bejelenteni, hogy nem az én gondolatom, nem az én ötletem volt, hogy fél háromkor kezdjünk. Én örülök annak, hogyha egy kicsit hosszabb ideig sziasztázhatok, még akkor is, hogyha nem vagyok olasz vagy spanyol és nagyon örülök annak, hogy azért önök közül többen eljöttek. Ezt külön köszönöm, mert most, az, most lesz a második találkozásunk, a második ülésünk a biztos asszonynal. Az első alkalom volt ugye a meghallgatás. Itt van velünk most a biztos asszony. Mi, tisztelt biztos asszony, felelősnek, illetékesnek érezzük magunkat a digitális uniót érintő kérdésekért, ezért felelünk a digitális egységes piac kérdéseit is illeti ez, tehát ha megnézi, hogy milyen kérdésekkel foglalkozik a mi szakbizottságunk, eszmecsere a digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztossal a kiberbiztonsági csomagról, és a nem személyes adatok szabad áramlásáról. Ez a struktúrát párbeszéd részeként nagyon fontos kérdéskör. A 2017-es közös bizottság és parlamenti munka programunkban is szerepet kap a BEREK javaslat, tehát a munkánknak most a kellős közepénél tartunk ezen a területen, és szeretném hangsúlyozni azt a tényt, hogy az ITRE elfogadott jelentéseket a berek javaslatról a múlt héten került sor pont ennek elfogadására, és a tanácsa való egyeztetések a tervek szerint hamarosan elkezdődnek. Tehát készen állunk a párbeszédre, a háromoldalú egyeztetésre, a hírközlési kódexről, illetve a berek javaslatról, most pedig mindenek előtt a kiberbiztonsági csomagot, illetve a nem személyes adatok szabad áramlásának kérdéskörét szeretnénk megvitatni és ön mind a kettőért felelős. A második esetben az IMCO-val vagyunk illetékesek, hiszen ez a kérdéskör a fogyasztókat is érinti. Biztos asszony, öné a szó, meghallgatjuk a bevezetőjét. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves Buzek úr, tisztelt képviselők, először is köszönöm, hogy meghívtak erre a párbeszédre. Nagyon fontos ez számomra, hogy együtt dolgozzunk, hogy az egységes digitális belső piac megvalósuljon tökéletességén, hiszen ez a polgáraink számára is elengedhetetlen. Ez egy fontos dolog, de hálás feladat is, hiszen az ITRE szakbizottság eh, nagyon jó eh, ütemben halad a digitális témában. Önök is tudják, hogy a digitális belső piac a hat bizottsági prioritás keretéből nőtt ki. Most 24 javaslat van lent az asztalon, ebből hatot már eh, véglegesített a bizottság, még 18 olyan eh, javaslat van, amelyekkel kapcsolatban eh, közös munkára van szükség, hogy az jövő év végérig, esetleg még hamarabb is lezárjuk ezeket. Ezek az prioritások mind-mind a, a három elnök szerint is fontos prioritások. Ebben az összefüggésben hadd hívjam fel a figyelmüket három e, dologra. Először is a tálini csúcs találkozóra e, tíz nappal ezelőtt. Számomra ez kulcsfontosságú pillanatnak tűnt, hiszen az, e, az a politikai üzenet, amely ebből kiindult, ez nagyon fontos volt. Eh, ez az, hogy a gazdaságunk, a munkaerőpiacunk, a polgárok eh, digitális egységes piacot akarnak, és ez nem várhat. Eh, és ez egy formális üzenete a csúcstalálkozónak. Október 24-én egy távközlési külön bizot, tanácsülésre kerül sor, és ott is felmerül ez az üzenet. Közösen kell nekünk ezt megvalósítani. Most szeretném felhívni a figyelmet azokra a javaslatokra, amelyeket nemrégiben fogadtunk el a bizottságban. Az egyik a cyber biztonság, ez az egyik legutolsó, legújabb javaslatunk. Bár tudják, hogy 2013 óta már létezik cyberbiztonsági stratégia. Mindazonáltal a szájber támadások száma, komplexitása és dimenziója, ezek egyre súlyosbodnak. A célkitűzés az, hogy megvédjük a polgárokat, a vállalkozásokat és a közintézményeket a szájbertámadások és a hibrid fenyegetésekkel szembe. A mi javaslatunk több kulcsfontosságú elemből áll. Először is egy rendelet, amely az ENISA mandátumát újítja meg. Az ENISA a ügynökségenek vagy valódi kapacitást szeretnénk a kezébe adni, hogy valóban szembe tudjon nézni a kihívással. Az ENISA elősebb és hatékonyabb kell, hogy legyen, hogy a NISZ irányelvet meg tudja valósítani, végre tudja hajtani 2016-ból. Egy második fontos elem, egy keret létrehozása a kommunikációs és információs technológia biztonságával kapcsolatos tanúsítvány. Nyilván önök is tudják, hogy az európai termékek és szolgáltatásoknak meg kell felelniük a cyberbiztonsági normáknak. Harmadszor, nagyon fontos, hogy ha több tagállamot ér cybertámadás, a koordináció megvalósuljon. Az a javaslat, ez a javaslat kitér e, erre a témára is. Aztán a csomag emellett egy ajánlást is tartalmaz, és az SRI irányelv megvalósításáról is szól. Végül pedig egy európai hálózatot hoznánk létre a cyberbiztonság területén megvalósított kutatásra, és erősíteni kell az Európai Unió technológiai kapacitását a cyberbiztonságban. Ezek az intézkedések minden résztvevő felett bevonnak ebbe a harcba, és önökkel együtt szeretnénk ezeket a javaslatokat legislatív javaslatokként kidolgozni. Aztán az adatok szabad áramlása, ez a második nagy fejezet. Nagyon fontos az emberek, áruk, és ö, ö, szolgáltatások szabad áramlása. Ennek érdekében nem szabad elfelejtenünk azt, hogy emlékeztessük a vállalkozásokat és az polgárokat az adatok biztonságára, és az, az adatok mobilitása előtt felmerülő akadályok nehézségeket jelentenek, a vállalkozások számára. A gazdaságunk nem engedheti meg magának, hogy kettős informatikai forrás, az informatikai forrásokat duplikáljuk, nem pedig, sem pedig azt, hogy informatikai nehézségeket gördítsünk a vállalkozások útjába. Ez a javaslat a szigorú személyes adatvédelmi szabályozások mellett létezik majd. A GDPR rendelet a személyes adatok szabad mozgását teszi lehetővé az unión belül. A javaslat egyszerű, megvalósítjuk a, a nem személyes adatok szabad mozgásának elveit, illetve az adatoknak a közhivatalok számára való rendelkezésre állításának alapjait és a tagállamok feladata a többi feladat ellátása. A javaslat célkitűzése nem lehet ezt nem lehet máshogy megvalósítani, csak a tagállami együttműködésben, és ezért javaslom eh, az egységes pontok létrehozását, kontaktpontok létrehozását a tagállamokban, hogy biztosítsuk eh, ennek a javaslatnak a megvalósulását. Eh, emellett ugyanúgy fontos a, az, az adatok áramlása az informatikai rendszereken keresztül is, eh, hisz például, amikor a vállalkozások meg akarják változtatni a szolgáltatót. Ez a javaslat biztosítja majd, hogy a szolgáltatások nyújtói önszabályozási kódokat dolgoznak ki. A P2B a következő pont. A munkánk nem áll meg a, e, eh, itt, e, ugyanis a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra adott válaszreakciók nagyon fontos szerepet játszanak. A vállalkozások, tehát az áru, a termékeiket áruló vállalkozások és szolgáltatások között a különböző online platformokon. Szeretnénk támogatni a KKV-kat, ebben nagyon fontos szerepet játszik majd ez a kezdeményezés az elektronikus kereskedelemben Európában. Most pedig az elektronikus kommunikáció és kód Európában az itt továbbra is elengedhetetlen szerepet játszik ebben a témában. Először is szeretnék gratulálni Pilar del Castillo jelentéstevőnek, akinek elfogadták a jelentését, és és a személyes egy családjában felmerült eseményhez is szeretnék gratulálni. A, ez, az ezekben a hálózatokban való beruházás nem történhet meg, hogyha nincs egy előre megszabható, előre látható keret, amely arra ösztönzi a szolgáltatókat, hogy beruházzanak. Ezek a kezdeményezések, illetve ezek a feltételek elengedhetetlenek a, kon- a mobil konnektivitáshoz. Természetesen a a félidős felülvizsgálatot tudomásul veszem, a tárgyalások során folyamatosan figyelemmel kísérem ezt a témát, hiszen ez nagyon fontos a beruházások e, előreláthatósága szempontjából. Ugyanolyan fontos, hogy a beruházók, a befektetők, egy megfelelően tudjanak tervezni azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen hálózat szabályozott lesz, vagy nem. Úgyhogy ezért örülök vagyok, örülök annak, hogy a bizottságuk e, ellenállta annak a javaslatnak, hogy minden szolgáltatóra kiterjesszünk bizonyos hozzáférési, hálózati hozzáférési követelményeket. Az Európai Bizottság egy rendelet kidolgozásán dolgozik, amely kevésbé rigid és kevésbé szigorú a társ beruházók fényében, hogy arra ösztönözze őket, hogy a nagy kapacitású hálózatok kidolgozásában nagyobb szerepet vállaljanak. Azt is meg kell állapítanom, hogy az ITRE bizottság nem ért egyet a bizottság javaslatával, mely szerint a rendeletnek a probléma megoldására kell koncentrálnia a végfelhasználó szintjén, vagy a részpiacok szintjén. Én azt gondolom, hogy meg tudunk egyezni, és a valódi problémákra koncentrálhatunk. Meg kell őriznünk a versenyt, de ennek ki is kell fejlődnie, vagy fejlődnie kell, és ehhez a piacon megfelelő feltételeket kell biztosítani. Biztosítanunk kell a beruházó közösségének, hogy a, a hogy nem fogunk feleslegesen, felesleges szabályokat elfogadni, amelyek még inkább felviszik az árakat. Ami a berek javaslatot illeti, szeretnék erre eh, kitérni, és gratulálni Tosanovszki eh, képviselőnek a munkájáért, munkájához. A eh, célunk az, hogy a rendelet egyszerű legyen, hatékony, hogyha megalapozott megközelítést akarunk, akkor a koordináció elengedhetetlen. Sajnálom, hogy az Európai Bizottság nem támogatja az, a berek átállást, bereknek egy európai ügynökségbe való átalakítását, amelynek lenne egy saját adminisztrációs vagy saját igazgató tanácsa, de remélem, hogy egyetérthetünk abban, hogy a berek hatékony és felelős szervezet lehet, de kevésbé komplex és kevésbé bürokratikus, azt is tudom, hogy milyen fenntartások vannak a berek függetlenségével kapcsolatban, mely kapcsolatban felmerült ez a félelem, hogy ez kárt szenved, az Európai Bizottság szavazati joga eh, miatt a eh, szabályozók tanácsában, vagy amiatt, hogy az végrehajtó igazgatók eh, kiválasztásában szerepet játszott a bizottság. Az Európai Bizottság semmilyen mértékben nem akarja korlátozni a berek függetlenségét. Nagyon fontos, hogy a berek erős legyen ehhez. A szabályozók, a nagy és a kicsi szabályozók hangját meg kell hallgatni, és ez nem lehetséges, hogyha a technikai munkát csak a nagyobb és gazdagabb szabályozók végzik. Emellett hadd mondja köszönetet az ITRE bizottságnak és jelentéstevőjének Zorinő úrnak a Wi-Fi for EU javaslatáért, és nagyon fontos szerepet játszott Kelly asszony a e, földrajzi blokkolás, a geoblocking témájában, Krasnodebski úr az a egy jogszabály kidolgozásáért köszönetet mondok, és Mlinár asszonynak is egy rendelet kidolgozásáért a szerzői jogokkal kapcsolatban, illetve az e-privacy rendelettel kapcsolatban Kálász asszonynak. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta. Commissioner. Köszönöm szépen, biztos asszony. Köszönöm szépen ezt a beszédet, köszönöm, hogy elindította ezt a vitát, a mai eszmecserét. A kollégák felé fordulok frakciók szószorai következnek most. Először, az, először a néppárt nevében Boni úr. Ön következik önnél a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos asszony, ezt a nagyon egyértelmű beszámolót arról, hogy milyen célkitűzései vannak, mikkel kell elkezdeni foglalkozni. 2017 őszét írjuk, és hogyha az elkövetkezendő egy évben ezt minden akarjuk érni, akkor bizony neki kell veselkedni a munkának. Néhány kérdést szeretnék föltenni. Hogyan vélekedik arról, hogy az európai elektromos kommunikációs kód kérdése hogyan fog a háromoldal egyeztetésen alakulni? másik kérdés, spektrum odaítélésében és ennek a kezelésében mi az esély a tagállamoknál a megegyezésre? Aztán kiberbiztonság. Ön szerint az tagállamok közötti egy, együttműködés, szorosabb koordináció, ön szerint ez, ez a szorosabb együttműködés szükséges, lehetséges, avagy visszatérünk oda, abba a, abba a korba, amikor az irányelvet hajtottuk végre, amikor is nagyon sok tagállam le volt maradva, késlekedett. Aztán kiberbiztonság még mindig. Mit gondol a szabványosítás kérdése, illetve a a tanúsítványok kérdésével. Ezt nagyon sok ágazatban, nagyon sok területen kell alkalmazni. Hogyan lehet ezt a folyamatot úgy végrehajtani, hogy az ipart már a kezdetől fogva, kezdettől fogva bevegyük ebbe a folyamatba? Lenne még egy utolsó kérdésem is. Ez az ENISA új mandátumához kapcsolódik. Sokat beszélünk az ENISA-ról és az új hatásköréről. A civil kiberbiztonság az egy dolog, de ennek a védelmi aspektusai más oldalra tartoznak, illetve a civil szervezetek nek egészen más elképzelés érdekei vannak, mint a NATO-nak, vagy a különböző egyéb katonai szervezeteknek. Ön szerint az ENISA például közös képzéseket tudna-e tartani, vagy bármiféle közös platform van-e, mert ez kiberbiztonsági szempontból fontos. Köszönöm szépen most az ECR nevében. Tosanovszki úr következik. Elnézést. But Mr. Tosanovsky just arrived. Tosanovsky úr most érkezett meg, ezért rá gondoltam, de valójában a szocialista frakció következik. Nika úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék én is köszönetet mondani Gabriel biztos asszonynak. Ez egy nagyon bonyolult téma, és örülök annak, hogy ilyen rövid határidővel el tudta fogadni a meghívásunkat. Öttinger úr régiben beszélt arról, hogy az internet biztonsága egyértelműen mindenki számára nagyon fontos kell, hogy legyen, tehát akár, az, a, akár a fogyasztókról legyen szó, akár az üzleti világ tagjairól. Ott van például a turizmus, ugye ott vannak bizonyos besorolások, 3, 4, 5, stb. csillagos hotelek. Nos, Öttinger úgy, úr azt említette, hogy az internet biztonságában is be lehetne vezetni ezt a rendszert, tehát lehetne azokat jutalma, jutalmazni, akik megfelelő tanúsítványt tudnak felmutatni arról, hogy mennyire biztonságos a rendszerük, és ez egyfajta jelölés, jelzés lenne majd a fogyasztók felé, illetve hát nyilván büntetni is lehetne azokat, akik a megfelelő tanúsítványokkal nem rendelkeznek. Sok minden nem történt még ezen a területen, eléggé konfúz viszonyok uralkodnak, nem érkeznek meg a szükséges beruházások, befektetések az internet biztonságába, és fogyasztói szempontból nem igazán változott a helyzet, még mindig nem tudnak könnyen választani a fogyasztók, olyan szempontból sem, hogy az amerikai vagy az európai országokat preferálják-e. Tehát sajnos nem változott a helyzet, semmiféle pozitív előrelépés nincs az elektronikus vagy az online szolgáltatások esetében, vagy a közigazgatási szolgáltatások esetében. És az emberek jogosan aggódhatnak azért, hogy személyes adataikat, vagy banki adataikat, vagy más adataikat ellopják. Öttinger úr beszélt erről. Nos, több programunk is létezik, eh, kiválósági programok, a különböző programok eh, hozzáférhetnek az ember programjaihoz, adataihoz, és hogyha a programok az összes adathoz így hozzájuthatnak, akkor nyilvánvalóan valahol mindenképpen visszaélésről van szó. Nos, ilyen típusú problémákkal mindenképpen meg kell küzdenünk, ezt meg kell oldani. Aztán az ENISA, a tanúsítványok garanciák kérdése, hogyha ezt meg tudnánk oldani, az mindenképpen nagyon pozitív lenne az európai ipar számára. Így aztán akik beruháznak ebbe a területbe, azokat lehetne jutalmazni, és meg lehetne különböztetni őket azoktól, akiket eh, nem érdekel annyira a kiberbiztonság. Ez mindenki pozitív lenne. Meg kell néznünk, hogy ez hogy lehet működőképes, illetve kell egy úgynevezett gyors riasztórendszer kiber támadás esetén, ugye ebből egyre több van, és eh, elképzelhető, hogy eh, először egy tagállamot támadnak meg a kibertérben, utána ez átterjedett második, harmadik tagállamra, ezért lenne nagyon fontos az, hogy ez egy gyors rendszeridőben tudjon értesíteni mindenkit. A kiberbiztonság témájában szerintem meg kell nézni, hogy vannak-e bevált gyakorlatok, és hogyha ezt meg tudnánk, ezt el tudnánk terjeszteni, az mindenképpen jó lenne. léteznek különböző vírusölő rendszerek, mint például a Caspius, mint például a Kaspersky. Az ilyen, az ilyen intézkedések az európai piacon nem tudom mennyire fognak elterjedni, illetve hogy mennyire biztosítják ezek a kiberbiztonságot, szerintem sokat segíthet ebben a kérdésben a, bizt- a bizottság. Köszönöm szépen. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen, köszönöm tisztelt kolléga ezeket a kérdéseket, észrevéteket. Most következik az egyszer is Tosanovszki úr. Děkuji, pane předsedo. Já bych se v prvé řadě chtěl velmi omluvit, že jsem... Köszönöm szépen. Először is engedjék meg, hogy bocsánatot kérjek azért, amiért elkéstem. Egy nagyon bonyolult, nehéz ülésen vettem részt, árnyékjelentés tevői ülésen, energetikai témában. Azt hiszem önök is tudják, hogy néha bonyolultak is lehetnek az ilyen ülések, de eljutatták hozzám biztos asszony az önbeszédének részleteit. Szeretném megköszönni hogy ilyen megközelítést alakított ki a digitális technológiák témájában. Egy kérdést szeretnék önnek feltenni, biztos asszony. Amikor jogalkotási jelentést készítettünk a berekről, illetve az Európai Elektronikus Kommunikációs Kódexről, Pilar del Castillo kollégámmal közösen, akkor sokszor felmerültek biztonsági kérdések. Ugye létezik az ENISA ügynökség, létezik a BEREK, de Ott van a GSA ügynökségünk is, aminek a sorsa szerintem eléggé bizonytalan. Nagyon sok biztonsági mechanizmussal foglalkozik ez az ügynökség. Kérdezném, hogy elképzelhetőnek tartja a jobb együttműködést a három ügynökség között, és elképzelhető, hogy vannak még olyan ügynökségek is, amelyek ebbe az együttműködésbe belefolyhatnának. A különböző információs rendszerek igazgatják a világot, és minden nap életünkben is megnyilvánulnak ezek az információs rendszerek. Ezek a rendszerek általában stratégiai fontosságúak, ezért védeni kell őket. Illetve hát a hackerek, vagy különböző támadók is előszeretettel tekintik célpontnak ezeket a rendszereket. Honnan, hogyan lehetne a három ügynökség közötti együttműködést javítani? Szerintem nem szükséges most bonyolult jogalkotási folyamatokat elkezdeni. Szerintem inkább azt kéne megvizsgálni, hogy az egyes ügynökségek miben tűnnek ki. az lenne a cél, hogy az emberek ne féljenek a különböző problémáktól, hogyha például egy bankrendszert megtámadnak, vagy az európai navigációs rendszert megtámadják, akkor ne féljünk, hanem tudjuk ezt megoldani. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok! Azt hiszem, hogy az ön ön hatásköre nem egyszerű, mert új stratégiákra, új stratégiákat kidolgozni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a tisztelt kollégának a kérdését. Uh, a frakció képviselőit meghallgattuk, úgyhogy talán most meghallgatjuk a válaszokat is. Parancsoljon. Kolicek úr, elnézést, nem szerepelt a neve a listámon. Kolicek úr következik. Madame le Commissaire, votre présentation. Euh, Tisztelt biztos asszony, nagyon pontos, világos, egyértelmű volt a prezentációja. Egyetlen kérdésem lenne a nem személyes adatok szabad mozgása. Erre vonatkozik a kérdés, ezt meg kell valósítani, de hogyan lehet ezt a kiberbiztonsággal összeegyeztetni? Ez az egyszerű kérdésem lenne. Kollég, Vice Köszönöm, alelnök úr. Most a frakciók végére értünk, úgyhogy meghallgatnánk a válaszokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bátorító szavakat. A legtöbb kérdés a kiberbiztonsági csomaghoz kapcsolódik. Ez egy nagyon intenzív, bonyolult, komoly munka, úgyhogy szeretnék a munkatársaimnak ezúton is köszönetet mondani, a nyár túlnyomó részében ezen dolgoztunk. Most, ha megengedem, megengedik, akkor válaszolnék a kérdésekre, de először Bóni úr kérdésével foglalkoznék. A kódexel kapcsolatos trialógus milyen ütemben halad? A jó hír az, hogy a Koreper ma azt a döntést hozta, hogy október 25-én az első három oldalú egyeztetése sor kerülhet. Nos, nem véletlenül mondtam azt, hogy mennyire jó érzés az, hogy ide jöhetek az ITRE szakbizottságba, hiszen az ITRE szakbizottságtól nagyon komoly támogatást kapok, és ez volt a hozzáállásom, amióta megkaptam ezt a hatáskört, ezt a tárcát. 2018-ig mindenképpen le kell tenni valamit az asztalra, úgyhogy föl kell gyorsítani a munkát. Spektrum témája a következő, ez rendkívül fontos. Azt szoktam mondani, hogy a spektrum a digitális Európa szénje és acélja. Tudom, hogy nem könnyű ebben megegyezni, tudom, hogy a tagállamok nagyon sok pozitív jelzés jutottak el hozzánk, de a Tallini csúcson Juncker úr is ezt a kérdést felvetette, a tagállamok is elkötelezettek, éppen ezért a 19 20 csúcson is mindenképpen napirendre, napirendre kerül ez a, ez a téma, tehát a talini csúcson történt vállalásokat megpróbáljuk tetté alakítani, illetve a 20, október 24-i alkalom is nagyon fontos alkalom lesz, amikor is mindenképpen tárgyaljuk a spektrum kérdését. Én mindent megteszek azért, hogy a tagállamok számára tudatossá váljon ez a probléma. 5-10 év múlva túl késő lesz ezzel foglalkozni. Jó lenne, ha nem esnénk ugyanazokban a hibákban, mint a 4G esetében. Tudjuk, hogy mi történik azokkal a tagállamokkal, akik nem végzik el időben a munkát, hogyha Európából az új technológiákat 5G vezető erejévé szeretnénk tenni, akkor mindenképpen koordinált munkára van szükség. Minden egyes tagállamba, ha elmegyek, ezt a kérdést említem meg először. Aztán kibercsomag, Enisza ügynökség, illetve a mandátumok. Mi a mi javaslatunk? Na most a javaslatunkban van négy kulcselem. Először is az Enisza mandátuma most már állandó lett. És ez nem teljesen lényegtelen hiszen a stabilitás üzenetét szeretnénk az ügynökség felé kommunikálni, az ott dolgozóknak is, illetve hogy egyértelmű legyen, hogy az Unió számára ez egy, ez egy hosszú távú prioritás. Nagyon fontos az is, hogy az új operatív hatásköröket el tudja látni az ENISA, ehhez munkatársakra van szükség, illetve finanszírozásra. Tehát a munkatársak számát megnöveltük, 41 emberrel megnöveltük a ott dolgozók számát, és a költségvetést is megnöveltük. Az első évben ez plusz 5 milliót jelent. Tehát a cél az, hogy az operatív kapacitása nőjön az Enisen. Aztán egyértelmű, hogy az Enisa szükség, rendelkezik a szükséges szaktudással. Nagyon fontos az, hogy, hogy az Enisa valóban el tudja látni a koordinációs szerepét a tagállamok között, hiszen, hiszen az zenészának van rálátása, megvan a szaktudása, és egyfajta európai szintű lendületet kell adnia. A NISZ irányelv is nagyon fontos ebből a szempontból, de az Eniszának szintet kell váltania. Ehhez képest főszerepet szánunk a zeniszának a tanúsítványok kiadásában. Igazuk van, a tanúsítványok kiadásának rendszere önkéntes alapon történik, legalábbis a javaslatunk alapján. Úgy véltük, hogy ismervén a helyzet sokféleségét az Unióban két célt próbálunk elérni. Egy, szeretnénk a fogyasztókat, a felhasználókat arról tájékoztatni, hogy milyen biztonsági szinten rendelkeznek a termékek, másrésztről pedig, hogyha egy tagállamban már létezik tanúsít, vagy már rendelkezik tanúsítványjal egy-egy vállalat, akkor ezt használhassa többi tagállamban is. Ne feledjük, hogy a tanúsítványok beszerzésének díja akár 150 ezer euró is lehet, vagy 300 ezer euró is, tehát ez is változik a tagállamokon belül bizonyos ágazatban, ágazatokban a kritikus infrastruktúra nagyon fontos, és ennek a, tanúsít, a tanúsítványok beszerzése, de az ipar, illetve az ENISZA feladata az, hogy ezen az úton elinduljanak. Nézzük a riasztórendszert. Itt két dolgot kell létrehoznunk. A javaslatunk első része arra vonatkozik, hogy az úgynevezett blueprint eh, megszülessen, remélem, hogy ez megszólítja majd a polgárokat is. Ez egy európai koordinációs rendszer, amit akkor kell életbe léptetni, hogyha egy nagy léptékű támadás történik, hogy pontosan mi történik támadás esetén, akkor nem tudjuk, nem tudjuk, hogy kinek mi a szerepe, Ma ez a helyzet, a javaslatunk pedig pont arról szólna, hogy a tagállamokkal, az iparral, a különböző intézményekkel együtt egy ilyen koordinációs keretet hozzunk létre. Sőt, ugye az ENISZA, amely eddig csak két évenként tartott ilyen próba támadásokat, most már ezeket a, ezeket a próbákat évente fogja végezni, úgyhogy nem sokára az első ilyen tesztre sor került. A második dolog a riasztó rendszerekkel kapcsolatban, e, ami ezt e, a kérdést illeti, mindenképpen beszélünk el a szertről. Nagyon fontos, hogy ez a, ez a központ e, a nap minden órájában, minden nap működjön. Jelenleg még ez nem valósult meg. Tehát az irányában foglaltakat meg kell valósítani, és mondom, itt is szintet kell lépni, tehát a mindenki számára garantált kiberbiztonságot kell elérni. Aztán van még egy téma a Zenisza rendeletben. Jó lenne, hogyha Brüsszelben lenne egy olyan egység, amely a Zeniszát képviseli, tehát ezzel is garantálnánk azt, hogy az operatív kapacitás tényleg meg legyen kiépüljön. A koordináció, a tanúsítványi rendszer, nagyon fontos üzenetek, ez mindenkinek jó, az egész világnak, a fogyasztóknak és az iparnak, is. másrésztről viszont szeretnénk azt egyértelműen kinyilvánítani, hogy egy kibertámadás esetén nem lehet magára hagyni a tagállamokat, csak koordinált megoldások elképzelhetőek. Ezek az, voltak az első kérdések, amelyekről beszéltem. Tosanovszki úr kérdése a jobb koordináció a három ügynökség között. Ez egy nagyon érzékeny kérdés. Én az Enisát felkerestem Görögországban három hete, szerettem volna a munkatársakkal beszélni. Az egyik kérdésem az volt, hogy hányszor cserélnek információt a több ügynökséggel? Soha. Ez volt a válasz. Tehát ez ma nagyon fontos, hogy beszéljünk erről a kérdésről, és látnunk kell, hogy melyek azok a mechanizmusok, amelyeket, amelyekre szükség van, hiszen a cyberbiztonságról van szó, eh, amely, amelynek rendelkezik, amely rendelkezik megfelelő eh, kapacitással ahhoz, hogy erre az eszmecserére, adatcserére sor kerüljön. Ezt a kérdést eh, figyelembe veszem, és erre vissza fogok térni. A cyber támadások nem csak minket érintenek, nem csak az intézményeket érintik, hanem rendkívül súlyos negatív, negatív hatásuk lehet az energiára, az egészségre, a közlekedésre például. Ami pedig Nikavi úr kérdését illeti a Kaspersky témájában, ez egy olyan téma, amelyben nem egyedül kell, hogy, amivel nem, hogy egyedül kell, hogy foglalkozzak, ez nem e, e, egy um, elszigetelt kérdés. Fesztáger asszonynak fogom benyújtani ezt a kérdést. Jó kapcsolatban állunk egymással, jó, jól együttműködnek a csapataink, úgyhogy um, pontosabb válaszokat kérek tőle. Köszönöm szépen, a többi hozzászóló következik, Werner asszony. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herzlich... Köszönöm, elnök úr. Köszöntöm, biztos asszony. Szeretnék néhány kérdést feltenni a kiberbiztonsági csomaggal kapcsolatban mert pont sok kis és közép vállalkozás aggódik az adataik, a számaik, a forgalmuk miatt. A kiberbiztonság ugyanis komoly gazdasági károkat okoz. 2013 és 2017 között ötszörösére nőtt az ilyen kár, és a hálózat építés miatt is ez egyre fokozódik. Elnézést, mondja az elnök, nem működik a tolmácsolás. Lehet, hogy újból kellene kezdenünk. even. It's working. Try, try once. Próbálj meg még egyszer, talán fussunk neki még egyszer. Igen, hát akkor kezdem előről. Tehát euh, szeretnék néhány kérdést feltenni a kiberbiztonsággal kapcsolatban. Először is euh, örvendek a bizottsági csomagnak, ezt határozottan jónak tartom, mert sok KKV visszaretten a digitalizálódás elől, hiszen aggódnak az adataik biztonsága miatt, és ezen félelmek nem teljesen alaptalanok, hiszen a kiberbiztonság komoly gazdasági kárt okoz. 2013 és 17 között ötszörösére nőtt a kár, és a fokozottabb összekapcsolódás következtében ez a tendencia csak folytatódhat. A jelenlegi helyzetben egyre több az érintett KKV, az ilyen támadások által érintett KKV. Nem tudom, hogy követi, amit mondok. És a KKV-k gyakran nincsenek tisztában azzal, hogy mekkora a veszély, és gyakran nincsenek elő forrásaik sem, illetve hiányzik a know-how hogy egy határozottabb szakpolitikát alkalmazzanak, vagy intézkedéseket hozzanak. Tehát az EU kiberbiztonsági stratégiája nekik nyújt támogatást, de hogyan tud az EU hozzájárulni ahhoz, hogy a KKV-k és a nagyvállalatok közti információcserét, valamint a KKV-k közti információcserét ösztönözze. Vannak biztonsági rések, ezek gyakran a régi vagy rosszul kifejlesztett szoftverre vezethetők vissza, és az ön véleménye mi erről? Hogyan lehet a termékfelelősségi irányelvet átdolgozni, úgy, hogy ezt a szoftverre is kiterjesszük, illetve a szoftvert is bemeljük a hatályba? És a 2017 májusi kibertámadás, illetve a különböző csalások a fake president következtében egyre súlyosabbak, és ez azzal magyarázható, hogy a digitális kompetenciák, készségek sok vállalkozásnál és lakosságon belül is hiányoznak, nem feltétlenül a biztonsági rések a szoftveren, a szoftverben a felelősek ezért, de hogyan lehet ezen csomag által hozzájárulni ahhoz, hogy a biztonsági kockázatokkal kapcsolatos ismereteket javítsuk, illetve a védintézkedéseket szélesebb körben alkalmazzuk. Köszönöm szépen. Angelika Nébler a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném köszönteni a biztos asszonyt, és szeretném megköszönni ezt a dinamikát, ezt a lendületet, amelyel az új munkakörében dolgozik, azt hiszem, hogy nagyon nagyra törő a munkaprogramja. Említették a kiberbiztonságot a kollégák, én is szeretnék gratulálni önnek ehhez a javaslathoz. Jónak tartom, hogy az ENISA mandátumát kibővítik, az ön javaslata személyzeti és pénzügyi szempontból is jobb eszközökkel vértezi fel az Enizát. A feladat, feladatokról pedig részletesebben beszélnünk kell majd még, de a megközelítést helyesnek tartom. Volna néhány kérdésem először is, ami, az a kapcsolatban, amit az imént mondott, biztos asszony említette, hogy a tisztességtelen gyakorlatokkal szemben az online platformoknál szeretne fellépni. Az egész online platformokkal kapcsolatos kérdéskört szerintem szem előtt kell tartanunk. Érdekelne, hogy milyen irányba kíván lépni. Úgy gondolom, hogy a platformok között is különbséget kell tennünk, de azon esetekben, ahol gatekeeper funkciót töltenek be ezek a platformok, és döntenek arról, hogy mit kínálnak fel az állampolgároknak, itt érdemes volna megfontolnunk, hogy egy e-governance struktúrait hogy néznek ki. És a bizottság új adó előírásokat javasolt a nagy technológiai vállalatok számára. Hogyan, áll, hogyan viszonyul ön ehhez? Köszönöm, Zanonátó kolléga. Nem, Zorinyó kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerettem volna eh, gratulálni a biztos asszonynak. Nagyon lendületesen eh, látja el, a, nagy lendülettel látja el a feladatkörét. Több eh, kérdéskört érintett, ezek között a Wi-Fi for EU, for EU kezdeményezést is hallhattuk. És az eddigi vitából az derül ki, hogy a lényegi kérdés, amely meghozódik mind azon kérdések mögött, amelyeket említett, ez az, hogy hogyan tudjuk ezeket az adatokat, hogyan tudunk ezen adatok által biztonságot közvetíteni az európai állampolgárok felé. Erre szeretnék én reflektálni. A különböző tanulmányokból az derül ki, az Európai Unióban, hogy a legfontosabb kérdés az állampolgárok számára a biztonság a biztonság a bűncselekményekkel szemben, illetve a bizonytalan munkahelyekkel szembeni védelem, az éghajlatváltozással szembeni védelem, a nem természeti katasztrófák, vagy a magánélethez való jog, az egyéni szabadságjogok, Mindez pedig az adatoktól függ, attól, hogy megfelelően kezeljük az adatokat, megfelelő legyen az adatcsere, az adatok megoldás, megosztása, illetve hogy intelligens módon kezeljük ezt a nagy forrást, ami a kezünkben van. Több módon lehet ezt a kérdéskört megközelíteni, de biztonságot teremteni ez a lényeg, ez a kulcskérdés, és meg kell tudnunk, meg kell tanulnunk megfelelő módon kommunikálni ezt a kérdéskört az állampolgárok felé máskülönben ugyanis félelmet keltünk, félelmet közvetítünk, még több kötelezettségről beszélünk, félelmeket keltünk, és mozgósítanunk kell az állampolgárokat valami pozitív felé. Hogyan lehet az adatcserét felhasználni a bűncselekmények megelőzése céljából, vagy hogy munkahelyeket teremtsünk? hogy olyan közszolgáltatásokat nyújtsunk, amelyek közelebb állnak az állampolgárokhoz, és kevésbé költségesek, hiszen a források korlátozottak. Az európai eh, nyomozati struktúrák, vagy az innováció, hiszen itt nagyobb lesz globális szinten is a verseny. Tisztelt biztos asszony, nagyon fontosnak tartom, hogy ebben a kontextusban biztonságot teremtsünk, és hogy a biztonság szolgálatába állítsuk az adatokat, anélkül, hogy ez a magánéletet, illetve a személyiségi jogokat korlátozza. Tehát egy célból kellene egy közvetlen kommunikációs kampányt kezdeményeznünk az állampolgárok felé. Ezt egy komoly kihívásnak tartom. Köszönöm szépen, Krasznodemszki kolléga következik. Köszönöm szépen. A biztos asszonyhoz szeretnék intézni egy kérdést az adatok, a nem személyes adatok szabad áramlásával kapcsolatban. Ez egy nagyon fontos lépés. Ezen a területen hazámat is megemlíthetjük. Vannak ugye nem indokolt akadályok, amelyeket a nem személyes adatok szabad áramlásának útjából el kellene távolítanunk. Úgy tűnik, hogy kezd kiormalazódni egyfajta tendencia a protekcionizmus felé, és ez nyilván érinti a munkavállalók szabad áramlását is, amelyet, amit úgy tűnik, hogy egyre inkább megkérdőjeleznek. Ha létre szeretnénk hozni egy digitális egységes piacot, akkor ezeket az indokolatlan akadályokat fel kell számolnunk. Volna egy kérdésem, ami a biztonságra vonatkozik. Milyen kivételes szabályok léteznek, például amikor a nemzeti biztonságról beszélünk? Milyen kritériumokat szeretne a bizottság az adatok áramlásának korlátozása céljából életbe léptetni. Végeztek értékeléseket erre vonatkozóan. És még valami a különböző kapcsolattartó pontok közti együttműködésről. Ez is érdekelne és hogyan, hiszen ezek hajtanák végre ezeket a rendelkezéseket. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezen kapcsolattartó pontok egymással és a bizottsággal is együtt működjenek. A bizottság végzi a szabályozást, vagy végrehajtási jogi aktusokat hoznak. És a harmadik kérdésem a vállalkozásokra vonatkozik. A vállalkozásokra vonatkozó kódex. Itt igazából az érdekelne, hogy a bizottság a vállalkozások saját szabályozását milyen mértékben támogatja. Köszönöm szépen, biztos asszony. Ha jól látom, akkor senki más nem jelentkezett, nincs több kérdés, megjegyzés. Úgyhogy meghallgathatjuk az utolsó fordulóban a válaszokat, és az ön összefoglaló megjegyzéseit. Merci beaucoup pour toutes ces, toutes ces questions. Köszönöm szépen a kérdéseit. Először is nézzük a KKV-kat. Valóban én, szak, én biztosként nem fogom őket szem elől téveszteni. Nagyon fontos, hogy megfelelő képzéshez, továbbképzéshez férjenek hozzá. Az európai vállalkozások 80%-a mondta azt, hogy ebben az évben kaptak szájbertámadást, és sokan mondják, hogy amikor szájbertámadásról beszélünk, két csoport van, az egyik, aki tudja, hogy megtámadták, a másik pedig, aki nem. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy fölvetette ezt a kérdést. Nagyon fontos, hogy ebben a témában a cyberkultúra és a cyberbiztonság tekintetében besz- te- témájáról beszéljünk. A cyber támadások 98%-a a rossz információ, helytelen információból adódik. Mit kell tennünk, mit tehetünk? Októberben vagyunk, októberban, és ez az a hónap, ami, a, amelyben a szájberbiztonságra akarunk koncentrálni. A KKV-k nagyon aktívak, és szeretném folytatni ezt a munkát, hogy a KKV-k több lehetőséghez férjenek hozzá. Elmondtam, hogy a javaslatomban beszélünk a kompetenciaközpontokról a különböző eh, tagállamokban. Nagyon fontos, hogy a szakértők, akik ezen dolgoznak, a tudásukat át tudják adni, hiszen ezek a központok, mivel ezek a eh, központok különböző tagállamokban vannak, eh, fontosnak tartjuk, hogy ott is rendelkezésre álljon ez a képzés. Az ipar digitalizációjáról szóló stratégia a digitális innovációs habok szintén egy fontos témát jelentenek. 300 ehm, millió euró áll erre rendelkezésre, van egy költségvetésünk tehát, e, és ebben az, ezt, ezt aspektus sem szabad elfelejteni. a kkv számára nagyon fontos, eh, hogy mivel ez egy nagyon jó hálózat, 50-100 kilométerenként van egy ilyen központ, eh, ez a hozzáférés nagyon meg eh, könnyíteni. A bizottság világosan fogalmazott Moszkoviszi biztossal és Veszteged biztosasszonyjal kiadott egy közleményt. Azt mondtuk, hogy decemberig közösen készítjük el a eh, partnereinkkel az OECD-n keresztül ezt a javaslatot, és hogyha ez a eh, megközelítés nem vezet eredményre, akkor az Európai Unió egyedül fog előrelépni. Eh, ez egy fontos aspektus. Ugyanígy látják, felvetett egy kérdést, amely a rossz gyakorlatokra, a tisztességtelen gyakorlatokra vonatkozik. Én a jövő év kezdetétől nagy figyelmet fordítok erre a témára, és a jövő év kezdetén a tisztességtelen gyakorlattal kapcsolatban ki fogok adni egy dokumentumot. Ez hozzáadott értéket képvisel, megfelelő bizonyítókak, bizonyítékot gyűjtünk, és ezekkel a szabályokkal olyan üzenetet fogalmazunk meg, mely szerint eh, tiszteletben tartjuk a eh, fogyasztójogokat, a platformot eh, az innováció és a növekedés motorjának tekintjük, és amely egyenlőséget biztosít az értékek, az a tisztességes gyakorlat között. Azt gondolom, hogy ez a hármas elv nagyon fontos szerepet játszik. Ahogy már elmondtam az előadásomban, a, e, nagyon fontosnak tartjuk azt a e, projektet, amelynek a portáját hamarosan e, véglegesítjük. A plenáris vita során már azt mondták a kollégák, hogy ennek a portálnak a beindításakor már a jövőre kell gondolnunk. Amikor az adat cseréről beszélünk, a, a, a polgárok bizalma is elengedhetetlen. És ezért információs kampányt kívánunk indítani, amely megismerteti a polgárokat ezekkel a, kül ezekkel a különböző lehetőségekkel. Krasznodevszki eh, úr eh, és eh, Lengyelország motorjai voltak. Tudjuk, hogy mennyire fontos kérdés ez az Európai Unió számára, mert úgy gondoljuk, hogy az adatgazdaság 257 milliárd eh, eh, millió eurót tesz ki, eh, ez költségvetés 2%-a. Ezt a javaslatot a nem személyes adatok szabad áramlásával kapcsolatban letettük az asztalra, de mindezt abszolút a GDPR-nek is megfelel, és a nemzeti biztonságnak, a közbiztonságnak is, ezt nem bújunk el ezen vita elől ez szerepel tehát a javaslatunkban. Nagyon fontos ez az egyensúly, és ez szerepel is a javaslatban. Ami a kontaktpontok közötti együttműködést illeti, egyelőre nem néztük meg az exekutív lépéseket, számunkra most nagyon fontos, hogy lássuk, hogy hogyan működik a tanúsítás. A NISZ irányelv még nem valósult meg, a tagállamok nem valósítják meg. A parlamentre számítok, hogy a sziberbiztonság és a nem a személyes adatok szabad áramlásában minél gyorsabban lépjünk előre, minél gyorsabban előre lépünk, annál komplettebb és mélyebb képet kapunk erről a kérdésről. Természetesen ennek során egy mélyrehatóbb elemzést fogunk készíteni, hogy lássuk, hogy merre haladunk. Ennyit tudok mondani a különböző kérdésekre. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani ennek a, önöknek ezért az első struktúrált párbeszédért. Látják, hogy ugyanolyan elánnal és energiával vetem bele magam a munkába, és szeretném folytatni önökkel ezt az együttműködést és egyszerűen e, e, ez egy új elkötelezettség, a digitális belső piac, ez egy valóság, az az új valóság, fel kell gyorsítanunk a e, sebességet a polgárok érdekében, mindannyiunk érdekében áll ez. És az együttműködés szépségét pontosan ez adja, hogy a polgárok lássák, hogy értük, az ő értetükben folyik ez a munka, és megerősítjük ezzel a digitális gazdaságot is. Köszönöm szépen. Well, fine, fine sentences uh, for, for finishing. Köszönöm szépen. A vita lezárásaként hadd mondjam el, Egy kollégám szeretné még néhány szóban e, ezt a vitát e, e, kommentálni. Sankol, Sankelinek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést, egy kicsit későn érkeztem. Az Európai Polgári Díj rendezvényen vettem részt. Már ilyen nagyon örülök, hogy itt van, és újra találkozunk, és lenne egy kérdésem önhöz. Az, a májusi eh, támadásra szeretném felhívni a figyelmet, ez az egyre inkább digitális világban nagy eh, veszélyt jelent a polgárok eh, számára. Az ENISA reformja és az erősebb cyberbiztonsági ügynökség kialakítása nagyon fontos, ez erősíteni fogja a kapacitásunkat arra, hogy védekezzünk ilyen támadások ellen. De hadd hívjam fel a figyelmét a Microsoft, Microsoft általi felhívásra, a digitális Genfi konvencióra, egy COP, eh, tehát COP stílusú éves konferenciának a megrendezését javasolják. Ez egy globális probléma, Európában nem fogjuk tudni megoldani. Erre szeretném meghallgatni a válaszát. Lát, úgy, gondolják, úgy gondolja, hogy ez jó lehetőség, persze részletekben nem kell belemenni. Köszönöm szépen, köszönöm az elkötelezettséget. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Utolsó kérdésnek ez nem rossz kérdés. Globál témák, globális témákat tűzünk napirendre. Nagyon röviden, nagyon gyorsan. Genfben december 19 22-i között lesz a következő ülés. Az Európai Parlamentet megfelelően képviselik a képviselők, ott van a, a globális kormányzásnak egy panelje, és ennek a, ezen való részvételemet már megerősítettem. Köszönöm. Thank you, Madam Commissioner. Thank you. Köszönöm szépen, biztos asszony, köszönöm szépen, hogy ellátogatott az ITRE szakbizottságba látja, hogy nagy érdeklődés, érdeklődést mutatunk a digitális témák iránt. A digitális unióban is gondolkodunk, nem csak a digitális belső piacban. Ez ugyanis nem elegendő. Lehet, hogy ebben a törvényhozási ciklusban ezt nem tudjuk lezárni, de az elkövetkezendő öt évben lehet folytatni a munkát. Köszönöm szépen, találkozunk hamarosan. Minden jót! Uh, dear ladies and gentlemen, we will go... Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Rá is térnénk a következő napi rendi pontra, de a délután során át kell adnom egy rövid üzenetet, tájékoztatásul. A mai délután során két látogatói csoport is érkezik. 15 Dán újságírót hívott meg Petersen kolléga. Ők energetikai kérdésekkel foglalkoznak, illetve jön egy másik csoport is, Werner asszony csoportja. Később jönnek. We welcome in our community. Now first group. Üdvözöljük őket a szakbizottságba. A Dán csoportot üdvözlöm. Köszönöm, hogy ellátogattak ide. Következő napi rendi pontunkat kezdjük el. Association mandate tárgyalási mandátum a Nord Stream 2 esetében a jelenlegi állás ismertetése. Klaus Dieter Borchardot fogjuk meghallgatni az Európai Bizottság részéről. A DG Energy igazgatójáról van szó. Mi másnak is lehetne az igazgatója. Bizonyára emlékeznek rá, hogy június 12-én a bizottság egy tanácsi határozat dokumentációja tárta elénk, amelyben az Európai Unió és az Orosz Föderáció közötti tárgyalás megkezdését engedélyezi a Nord Stream 2 esetében. Kedészek Áramlat 2 esetében. A parlamenti képviselők, az európai parlamenti képviselők láthatták is ezt a mandátumot. Eh, a mai napon egy nagyon érdekes, fontos ülés során Klaus Dieter Borchardt tájékoztat minket arról, hogy milyen újabb fejlemények vannak ebben a témában, hogy haladnak a tanácsban a tárgyalások. Ezt kiegészíteném még valamivel, és ez is fontos dolog, hogy a következő tanácsi munkacsoporti ülés ebben a témában holnap lesz. Október 12-én. Úgyhogy időben vagyunk. Teljes mértékben. Parancsolni igazgató úr. Thank you very much, uh, Chairman, dear Professor Buzek and Honorable Köszönöm szépen, tisztelt professzor úr, Buzek professzor úr, tisztelt itt szakbizottsági tagok. Nagy öröm számomra, hogy itt a mai napon beszámolhatok arról, hogy hogyan áll a Nord Stream 2-vel kapcsolatos tárgyalások menete. De mielőtt erre rátérnék, szeretném elmondani azt, hogy az Uniós célkötűzések elérésének elkötelezett híve a bizottság. Az energiabiztos, energiabiztonság nagyon fontos számukra, illetve az energiai, energetikai piac megvalósítása is. A célunk az, hogy egy diversifikált és versenyképes földgázpiacot tudjunk kialakítani. Az észak 2-es projekt viszont nem vág ezzel egybe. Miért gondoljuk ezt? Csupán méreténél fogva. A Nord, az északi áramlat 2 55 milliárd köbmétert jelent, ennyi kapacitást, és ez szignifikáns hatással lesz az ellátás biztonságára, illetve az energiapiacra. Nem felel meg a diversifikálási elképzeléseknek nagyon sok közép- és kelet-európai tagállam esetében, illetve nagyon nagy mértékben az Ukrajnán keresztül érkező tranzitnak sem tesz jót. Az egyik fél, a Gazprom, korlátlanul hozzáfér a legnagyobb bekapcsolódási pont, az a legnagyobb gázpiac az Európában, ez a német földgázpiac, és egyértelmű, hogy ennek lehet negatív hatása a piac versenyképességére, illetve a határon átnyúló kereskedelemre a környező országokkal. Ami a, az ellátás biztonságát illeti, úgy véljük, hogy az észak áramlat 2, amiatt, hogy nagyon nagy kapacitásra, átvételi kapacitásra, átvételi kapacitással rendelkezik, ugye ott van, ott van az 55 milliárd köbméter a Nord Stream 2 esetében, de a Nord Stream 1-nek is már van 55 milliárd köbméteres kapacitása, tehát összesen 110 milliárd köbméter kapacitásról beszélünk. Egy elég kis folyosón hatalmas kapacitás. Ennek az lenne a következménye, hogyha bármikor is megszakad az áramlat, ebben a folyos, áramlás ezen a folyosón, az mindenképpen megzavarja a rendszert, illetve az ellátás biztonságát. Az összes orosz import 80%-a ebben az egy, ebbe az egy folyosóba kerülne be. Hogyha ennyi földgáz kerül ebbe az északi folyosóba, az mindenképpen káros lenne az ukrajnai tranzitútvonalnak, és nem tudom, több tagállam, hogy, többi tagállam hogy gondolja, de ez az 55 PCM plusz volumen, így gondolkozik, ez, itt gondolkozik erről mondom sok tagállam, illetve az orosz fél is. Számukra nem erről van szó, hanem ez egy alternatív útvonal. Ez azt jelenti, hogy ennyivel kevesebb folyik át az ukrán tranzitútvonalon. Ez azt jelenti, hogy a délkelet-európai országokra hatással lesz mindez. Ez a földgáz most a nyugati földgázhabokba jut el, központokba, délkelet-európát pedig nyugatról kell ellátni. Ez azt jelenti, hogy hosszabbak lesznek az útvonalak, az, öm, több utat tesz meg a földgáz, és ez az árakban is meglátszik majd gazdasági problémákkal már eddig is küzdött a földgázpiac. A nyugati piacok jó, nyugati piacok jó áron kapják a megfelelő mennyiségű földgázat, a dél, dél-kelet európai országoknak pedig, miután magasabbak a szállítási költségek, magasabb földgázárakkal kell megküzdeniük. Éppen ezért nagyon fontos a bizottság számára, hogy egyértelmű szabályozási körülmények között működjön ez a vezeték. De pontosan milyen keretről beszélünk? A bizottság jogi szolgáltata, illetve a tanács jogi szolgálata azt a szakvéleményt alakították ki, hogy a földgáz irányelv az offshore vezetékekre, mint például a Nord Stream 2-re nem vonatkozik. Na jó, de ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy egy eh, jogi értelme légüres térben marad ez a vezeték? Avagy elfogadjuk, hogy ez a vezeték, amikor belép az EU területére, akkor is eh, orosz jogszabályok vonatkoznak rá? A bizottsági jogi szolgálat, és így a bizottság erre nemmel válaszol. Még akkor is, hogyha a földgáz irányelv nem vonatkozik a Nord Streamre, vannak íratlan energetikai jogi alapelvek, amelyeket figyelembe kell venni, ben, venni egy ilyen offshore vezeték esetében. Mik ezek az alapelvek? A szolgáltató esetében a, szolgálat, a tulajdoni viszonyok egyértelműsége, az átláthatóság, illetve a tarifák megállapításának módja. Ezért nagyon fontos az, hogy egy megfelelő jogi keretet hozunk létre a Nord Stream 2 esetében, tehát az összes alapelvet figyelembe kell venni, és ezt csak úgy lehet elérni, hogyha az orosz féllel tárgyalunk. Éppen ezért a bizottság, hogy azt elnök úr is mondta, felkérte a tanácsot arra, azt ajánlotta a tanácsnak, hogyha egész pontosan akarok fogalmazni, tehát azt ajánlottuk, hogy a tanács kapja meg a tárgyalási mandátumot a bizottságnak. A szeptember 28-i 28 munkacsoporti munkacsoport ülésen a tanács bemutatta a jogi szakvéleményét. Elmondták ott, hogy ez a földgáz irányelv nem közvetlenül alkalmazható. A szakvélemény továbbá kimondta azt is, hogy az alapelveket nem lehet alkalmazni. A tanácsi jogi szolgálat úgy véli, hogy csupán politikai akarat kérdése, tehát a tanács politikai akarat, akaratán múlik, hogy a tagállamok szükségesnek tartják-e a megállapodást Oroszországgal, annak érdekében, hogy a belső energiapiac működőképes maradjon, illetve megmaradjon az ellátás biztonság. A szerződés 194-es cikkében, egyébként ez, ezek a követelmények szerepelnek, tehát alapvetően a, ezeket az alapelveket, ezekről az alapelvekről úgy gondolják a tagállamok, hogy ha ezek az elvek sérülnek, vagy ezek a kitételek sérülnek, akkor mindenképpen megoldandó problémával van szó. Nos, a tanács, mi, mi úgy vagy, mi, az említett okoknál fogva mi úgy gondoljuk, hogy mindenképpen ki kell alakítani egy jogi keretet. Az elnök feltette azt a kérdést, hogy jelenleg mi a helyzet a tanácsban. Erről azt tudom mondani, hogy vegyes a kép. A dolgok persze változhatnak a jogi szakvéleménytől függően. A tanács jogi szolgálatnak szakvéleményét, ahogy az elnök úr is említette, csak holnap veszik napirendre az új munkacsoporti ülésen, vagy a következő munkacsoporti ülésen. Több tagállam is van, amely támogatja a mandátum megadását. Például, nem mondom el, de 7-8 tagállam van. Vannak olyan tagállamok, amelyek még nem döntöttek, vagy semlegesek. Ebből is van úgy egy tucat, és vannak olyan tagállamok, amelyek kritikusabb hangnemet ütöttek meg. Talán gondolhatják, hogy kiről van szó. Visszatérvén a mandátumhoz. A mandátum egy dolog. A tanácsjogi szolgálatának szakvéleményét elemeztük. A bizottság ezután arra jutott, hogy függetlenül attól, hogy megvan-e a mandátum, avagy nem, valamit tennünk kell. Mert elfogadhatatlan, hogy nincs egyértelmű rálátásunk, és egy közös álláspontunk arról, hogy az offshore vezetékek esetében milyen jogszabályok érvényesek, hogyha ezek a vezetékek áthaladnak az EU területén. Éppen ezért a bizottság úgy döntött, és az a szándéka, hogy véget vet a jogbizonytalanságnak, és azonnali jelleggel, tehát már jövő hónapban egy jogszabályalkotási javaslattal fog élni az Európai Unió piacára behatoló gázvezetékekre vonatkozó jogi keretről. Jean-Claude Juncker erre már utalt, erre a javaslatra, erre a csomagra, és kifele, kifejezte abbéli kívánságát, hogy ezt a jogszabályt el kell fogadni, és hatályba kell léptetni, legkésőbb 2018 végéig. Ez azt jelenti, hogy ha megszületik a jogszabály, akkor lesz egy egyértelmű és bombabiztos jogi keretünk, és ez a, ezt majd alkalmazható lett, lesz az északi áramlat kettőre. És köszönöm szépen, és szívesen válaszolok kérdésekre. Köszönöm szépen igazgató úrnak ezt a nagyon fontos tájékoztatást. Nem ez az első alkalom, hogy a parlament megvitatja ezt a kérdést, és nem ártana szem előtt tartanunk tisztelt barátaim, hogy három plenáris vita keretében vitattuk már meg ezt a témát, és volt egy meghallgatásunk is itt a parlamentben. Az Északi Áramlat 2 konzorciummal együtt, és azt kell mondjam, hogy a következtetés, amelyet Borhárt igazgató is említett, gyakorlatilag ugyanaz volt, mint az, amelyet a viták során levontunk. A kollégák egyértelmű többsége ugyan erre az álláspontra helyezkedett, a legutóbbi eszmecserére pedig csak egy hónapja került sor, szeptember közepén, ugyanerről a kérdéskörről, mert nagyon fontos a mandátum megvitatása kapcsán tudnunk itt, itt hogy a plenáris vitáját nyomon követ tettük. Most szeretném a különböző frakciók kollégáit megkérdezni. Zaudárgász képviselő az első hozzászóló. Köszönöm szépen. Az előadásából sokkal egyértelműbben kiderül, hogy most mi a helyzet. Az én kérdésem rövid és általános jellegű volna. Tudna-e pont, ki tudná fejteni pontosabban, hogy mi a különbség az északjáramlat 1, valamint az északjáramlat 2 között? Minőségi szempontból mi a helyzet, melyek a fő különbségek a két áramlat között, és mi a konzultációk menete. Köszönöm szépen. Werner azt mondja, következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Én is köszönöm ezt az eszmecserét. Nem gondolom azt, hogy az északi áramlat 2 ne lenne egy politikai projekt, a gázpolitika mindig politikai töltetű, tehát nagyon sok köze van a politikához, nem csak a gazdasághoz. Ennek ellenére ebben az összefüggésben érdekelne néhány kérdés. Először is, ami a diversifikációt illeti, egy fontos kereskedelmi partnerünk, Hollandia visszalép, valószínűleg a geológiai helyzetből adódóan, és az északi áramlat kettő ezt hogyan kezelje, vagy talán nem jó ez így? A második kérdésem pedig a szabályozási keretre vonatkozik. Nagyon jó gondolatnak tartom ezt, és a tárgyalási mandátum, ha ez összejött volna, valószínűleg ez nem következik be, jónak tartottam volna. A kérdésem azonban az, hogy a harmadik országokat hogyan lehet rávenni arra, hogy álljanak szóba a bizottsággal, hiszen ez nem a kötelességük, rájuk nem vonatkozik az európai jog. Természetesen felmerül a kérdés, hogy nem csak a Gazprom, hanem mindenki más számára hozzáférést nyitva kellene hagyni, de ebben az esetben az északi áramlat 2 alapvetően megváltozna, vagy ennek ellenére kitartanánk -e mellette. És egy ilyen szabályozási keret létrehozása jó, mert ez nem csak az északi áramlat 2-re vonatkozna, hanem az összes gázvezetékre, amely Európába érkezik valamilyen ponton, és amelyek kialakítása még a tervezés szakaszában van. Jónak tartom ezeket összekapcsolni, és a diversifikáció kontextusában helyezni. És egy további kérdésem volna Ukrajnával kapcsolatban. Van-e olyan beruházó, aki ezt a vezetéket úgy építené ki, hogy biztosítani lehessen azt, hogy azon keresztül gáz is haladjon? Köszönöm szépen. Krasznodemszki kolléga következik, parancsoljon. Igazgató úr, először is köszönöm, hogy eljött, és eh, így közvetve a bizottságnak is eh, köszönöm hogy ezt a választ adták. Ön is említette, hogy bizonyos jogi hézagokat itt be kell zárni. Azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, hogy alapelveket kell érvényesíteni, és ezeket szavatolni kell. Itt az Európai Parlamentben közülünk sokan azt szeretnénk, hogy gyorsan szabályozzuk ezt a problémát. Szeretnék valamit megjegyezni a kolléga már említette, hogy ez alapvetően egy politikai kérdés. Úgy gondolom, hogy az északjáramlat kettő esetében nem csak az energiállátás biztonságáról van szó, az energia gazdasági aspektusai is fontosak, de úgy gondolom, hogy ez egy szimbólum is, a kettős mérce, egyes országok részéről, például az euroszkeptikus országok pont az ilyen kezdeményezések miatt, mint az Északjáramlat 2, ahol nem csak a Gazpromról van ugye szó, mert hát Európában is vannak támogatói ennek a projektnek. Gyakran itt ilyen partnerekről van szó, és hát az Európai Unióban is gyakran fontos szereplőkről van szó, akik a nyilvánosság előtt is ismertek. Van egy ország, amely eh, mindig az európai szolidaritásra hivatkozik, de úgymond nem mindenki van tisztában azzal, hogy mi is a helyzet Németországgal, és amikor például diákokkal beszélek, ők sincsenek teljesen tisztában a részletekkel. És egyébként nem csak Ukrajnáról van itt szó, hanem sokak számára ennek a projektnek óriási jelentősége van, nem kizárólag Kelet-Európában, hanem szerintem ez egész Európa esetében elmondható. A jogi hézagokat mindenképpen orvosolnunk kell, hogy ezt a projektet ne fogadják el, mert nincs összhangban a jogszabályokkal és az irányelvekkel. Rebecca Harms a következő hozzászóló. Szeretném hangsúlyozni, hogy a bizottság érvelését teljes mértékben osztom. Számomra és a frakcióm számára a energetikai beruházások jövője kapcsán felmerül a kérdés a diversifikáció mellett az is, hogy a dekarbonizációval hogyan tudunk tovább lépni. Ha továbbra is a fosszilis energiák importjába fektetünk be, akkor ezt hogyan kezeljük, hiszen az Európai Unió a Párizsi megállapodással pont a dekarbonizáció mellett tört láncsát, és nem szabad említés nélkül hagynunk, hogy ezért itt van egyfajta ellentmondás. Egyébként pedig az a véleményem, hogy Németország abéli törekvés során, hogy Oroszországgal előmozdítsa ezt a projektet, nagy kárt okoz hiszen voltak egyéb elképzelések is a diversifikáció és a monopolizáció ellen, és a jelenlegi problémás helyzet pont annak köszönhetően alakult ki, hogy sok európai tagállam bizalmatlanul viszonyul ehhez, és ez pont azért alakult ki, mert kész tények elé állították őket, Németország és Oroszország ugyanis, Noha mindig elhangzik, hogy ez egy gazdasági vállalkozás, nem pedig egy politikai projekt, de a tény az, hogy Németország és Oroszország több éve megpróbál megállapodni, és a többiek itt csak passzív szemlélők. Úgy gondolom, hogy a bizottság a tanácssal szemben kemény kellene, hogy maradjon, és le kell szögezni, hogy erre vonatkozóan európai szabályokra van szükség, máskülönben ez nem működhet. Itt az ukrajnai érdekeket is említették. Úgy gondolom, hogy ez nem pusztán Ukrajna érdeke, európai érdekről van itt szó. Európa érdeke az, hogy Ukrajna jó gazdasági kilátásokkal rendelkezzen és fejlődhessen. Ez a projekt pedig a az ország ipari fejlődési kilátásai ellen irányul, és ezzel a saját érdekünknek árt, ami az lenne, hogy Ukrajnát gazdasági fejlődéshez segítsük. Ezt az aspektus nem lenne szabad elhanyagolnunk, és végezetül továbbra sem értem, hogy hazámban, Németországban miért vannak olyan sokan a politikusok között, akiknek egyáltalán nincsenek aggájaik azzal kapcsolatban, hogy mi történik majd a biztonsággal, nem csak az energiabiztonsággal, hanem egyáltalán a biztonsággal, ha a gáz import 80%-át egyetlen egy forrásból, egyetlen egy vezetéken keresztül szerezzük be. Köszönöm szépen. Kólicsek úra következő. Köszönöm, elnök úr. Harms asszony a, rátapintott a lényegre, a biztonság. Miért importálunk szenet az Egyesült Államokból? Erről nem hallottunk egy szót sem. És mi a különbség a norvég vezeték a líbiai olasz vezeték között és az északi áramlat között. Hogyan lehetséges az, hogy a bizottság lehetővé teszi, hogy a, egy adott ország gazdasági érdekét helyezzük előtérbe. Szerintem teljesen illogikus ez a hozzáállás. És még valami, Borhárt úr, nyilván tudja ön is, hogy az Európai Bizottság miért kötelezte Bulgáriát és a balkáni országokat arra, hogy a déli áramlatot, déli áramlattal hagyjanak fel. Ha nem tud erre választ adni, azt hiszem, hogy valami nem stimmel. És még egy kérdésem volna. Ha nincs ellátásbeli probléma Európában, akkor nem lehetne ezt a problémát esetleg Törökországon keresztül megoldani? Köszönöm szépen. Karincs képviselő következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnálom, hogy elkéstem, ezért nem hallottam mindent, de röviden most tájékoztattak. Egy általános kérdésem volna a bizottság munkájával, illetve az északi áramlattal kapcsolatban, hallgatván azt, amit Rebecca Harms mondott. Európában egyértelműek ugye az Energia Unió célkitűzései, dekarbonizáció, a versenyképesség növekedése, az egyetlen forrástól való függőség csökkentése, vagy a diversifikáció, és az északi áramlat egyértelműen mindennel szemben áll, szembe helyezkedik azzal, amit a három intézmény el kíván érni, tehát ami az Európai politikát illeti, nincs vita, nem vitás, hogy ez a projekt nem felel meg ezen céloknak nemzetközi vizeken hozzák létre ezt a vezetéket, ehhez jogi kérdések is kapcsolódnak, tehát európai felügyelet nincs egy ilyen projekt fölött, és hogyha ez a vezeték nemzetközi felségvizekről európai területre érkezik, az európai jogszabályok, a harmadik energiacsomag, a versenypolitikai jogszabályok, a monopólium ellenes jogszabályok mikor hatályosak, milyen, melyik ponttól érvényesek. Említette, hogy egy jogi kereten belül mozognak, amit a parlament és a tanács együtt fogadott el. Minden jogszabály természetesen javítható. Úgy tűnik számomra, hogy ebben a tekintetben hiányzik valami a jogszabályból, ami által ezt hatékonyabbá tennénk, mert amikor kidolgoztuk, senki sem gondolkodott el ezen, de a kérdés az, hogy azonosították-e, hogy melyik az a jogszabály, amelyet meg lehetne változtatni, amelyet módosítani lehetne? Tervezik-e, hogy ezt a lépést megteszik, és amennyiben igen, egy ilyen lépés, ha a tanács és a parlament ezt elfogadja, ez elegendő lenne ahhoz, hogy ezáltal cselekedjenek és megakadályozzák azt, hogy ez a projekt alássa az Európai Energia Unió érdekeit. Köszönöm szépen, kedves kollégák, kedves hölgyeim és uraim, van-e valakinek még kérése? Szeretném még valaki hozzászólni? Akkor hadd mondjam el az önök tájékoztatására, ami lehet, hogy nagyon fontos, ebben a témában. Múlt héten az Európai Bizottság arról tájékoztatta a koordinátorainkat, egyesek itt vannak közülük, és engem, az ITRE elnökét, hogy az irányelv felülvizsgálata, amely a földgáz belső piacával kapcsolatos, főleg itt az interkonnektorokra eh, gondolok harmadik országokkal, nos, tehát ez előkészület alatt áll. És hat eh, koordinátorok, hat koordinátor felkészült a gyorsított eljárásra. 5 órakor, ma délután 5 órakor fogjuk megvitatni ezt a témát. Az igazgató úrtól a következőt kérdezném. Mit gondol, mikor készül el az önjavaslata, hiszen látja, már szinte kész vagyunk. A bizottság is. Most persze nehéz pontos időpontot mondani. Amit mondani szeretnék az az, hogy november első felében várjuk ezt. Hogyha megengedik, akkor átérnék a kérdések megválaszolására szívesen megválaszolom ezeket. Szanagesz úr nagyon érdekes és jó kérdést tett fel, mi a különbség a egy Nord Stream 1 és a Nord Stream 2 között. A Nord Stream 1-nél miért nem lépett fel úgy a bizottság, mint most? Egy kicsit vissza kell mennem a történelemben. Először is a Nord Stream 1-et a bizottság és a parlament üdvözölte, hiszen úgy láttuk, hogy ez egy kulcsfontosságú elem ahhoz, hogy növeljük, javítsuk az ellátás biztonságát. De a jogi keret kérdése szintén felmerült ezzel a vezetékkel kapcsolatban. Akkoriban azonban az Orosz Föderáció és az Európai Unió a tervek szerint egy általános infrastruktúrális keretet fogadott volna el, ez volt a terv, amelyben minden elvet lefektettünk volna, amelyeknek tiszteletben kell tart, amelyeket tiszteletben kell tartaniuk az csővezetékeknek, köztük a Nord Stream 1-nek is. Tulajdonképpen nem történt ez meg, nem tudjuk, hogy miért. Ez a keretegyezmény, infrastruktúrális keretegyezmény Oroszországgal soha nem került megkötésre. Ez a levegőben volt, és emlékszem, hogy én amikor megkezdtem a munkát az energia területen, és az orosz témákért is én voltam felelős, az orosz fél ezt megemlítette néhányszor, de mi erre nem válaszoltunk, és aztán a Krim elfoglalásával az egész dolog, hát okafogyottá vált. Nyilván az Európai Bizottság felléphetett volna, eh, kezdhetett volna a szerződésszegési eljárást, eh, eh, mérlegelte ezt, pozitív infrastruktúrális lépés lett volna a Nord Stream 1. A Nord Stream 2, ez tulajdonképpen egy teljesen más körülmények között létrejött projekt. Ha engedjék meg, hogy Werner úr és Hamzasszony kérdésére anyanyelvemen válaszoljak kihasználom ezt a lehetőséget, hogy németül beszélhetek, ha még egyáltalán képes vagyok erre. Werner asszony, Werner asszony, a diversifikáció az nagyon fontos. A honingeni a eh, holland termelés egyre csökken, összességében ezzel a termelési visszaeséssel az északi ö, eh, ö, eh, tengeren is kb. 35-38 milliárd köbméternyi veszteséggel kell számolnunk. A Nord Stream 2 most ebben az összefüggésben nem lenne -e jó opciót merül föl. Először is abból indulunk ki, hogy enne, ezeknek a mennyiségeknek nagy része földgáz vagy folyékony gáz importként megvalósul majd vagy ezt helyettesítjük. A, a folyékony gáz eh, terminálókat, terminálok nem kapnak elég gázt, és ezeket is szeretnénk a versenyre jobban felkészíteni. A Nemzetközi eh, Energiaügynökség elemzései abból indulnak ki, hogy a folyékony gáz importok 2020-ig megduplázódnak. Úgyhogy eh, ez részben lefedésre kerül, egy másik rész pedig másik részt pedig egy, az orosz gáz fed le, de nem csak az. Azt várjuk például, hogy a gázimport növekszik majd a közel-keleti eh, térségből is. Izraellel, Egyiptommal eh, új megegyezések születnek. Nem csak az orosz gázról van szó, amely kisegít bennünket a nehézségekből. A saját termelés visszaesése nem csak orosz gázzal helyettesíthető, ez nem, nem így van. Ön jó kérdést tett föl, ami azt illeti, mi a helyzet, mi magunkkal nem tárgyalhatunk, akkor sem, hogy kapunk mandátumot, a másik félnek is aktivizálnia kell magának. Sefcsovics alelnök úr érdekes módon Novák találkozott Novák miniszter úrral, orosz energiaminiszterrel, és érdekes módon ez ott felmerült, ez felmerült, és Novák miniszter nem azt mondta, hogy mirák nem vonatkozik az európai jog, hanem azt mondta, hogy figyelemmel kísérjük a mandátumot kísérő vitákat, és az adott időben meghozzuk a döntést. Azt gondolom, hogy ez az elővigyázatos megközelítés azzal is összekapcsolódik, hogy az oroszok nagyon pontosan tudják, hogy a megközelítésünk nem destruktív megközelítés, hanem biztonságot akarunk a beruházóknak is. Összességében tehát minden részevő félnek érdeke az, hogy minden érvényes, tehát hogy a, a jog, az érvényes jog alapján legyen megállapodás. Mindenki részt vehet, természetesen ez nem egy Lex Gazprom, bárki részt vehet. Minden csővezeték a kettő meg kell vizsgálnunk a feltételeknek megfelelően. Az utolsó kérdése Ukrajnára vonatkozik, és hogy mi a helyzet az ukrajnai vezetékrendszerrel, vannak-e ott beruházók. Az Európai Bizottság egy munkacsoportot hozott létre különböző e, európai e, átviteli hálózatokkal, a Naftoglász e, részvételével is, és múlt héten nyújtottuk be az eredményeket, és ehhez kapcsolódik egy feladat, amelyel megbíztak, az ukrán kormányjal kell tárgyalom, és megnézem, hogy a naftoglász szétbontása hogy néz ki, eh, és ez az ukrajnai átviteli rendszer is részét képezi a projektnek, tehát teljesen világos érdeklődést mutat négy európai vállalat, amelyeknek érdekében áll ezt a rendszert átvenni, a tranzitrendszert. Ez nagyon fontos érv, amikor is arról van szó, hogy az oroszokkal az új szabályozást kidolgozzuk, vagy a következő szabályozást kidolgozzuk, hogy nem lehetne mégis Ukrajnán keresztül a tranzitot megvalósítani. Harms asszony, ön egy nagyon fontos kérdést emelt, vetett fel a jövőbeni investíció. Miért investálunk a gázba? még egyáltalán. Most nem csak az északi áramlatról van szó, hanem bármi másról. Az Európai Bizottságnak is feladata, hogy egy kicsit máshonnan közelítsük meg a kérdést. Először is egy optimalizálásra van szükség, tehát a meglévő csővezetékek optimalizálására és azt gondolom, hogy a digitalizáció lehetőséget biztosít nekünk az optimalizálásra. A második kérdés a dekarbonizációval kapcsolatos. Ez valami olyan dolog, ami az északi áramlat kettőt keretét teljesen szétfeszíti, mégis mi azt gondoljuk, hogy minden ágazat villamosításában hiszünk, az kérdés, ez a kérdés, hogy hiszünk-e ebbe, mindent elektromos árammal akarunk-e megoldani, vagy ha azt mondjuk, hogy hosszú távon duális rendszerre van szükség, a gáz nem lehet teljesen leírni, ha, vagy csak híd technológiának tekinteni, hanem hosszú távon kell ezt tekinteni. És akkor felmerül az a kérdés is, hogy ugye van itt egy nagyon jól kiépített hálózati infrastruktúra. Az a kérdés, hogy a megújuló gázt nem akarjuk-e jobban előtérbe állítani. Nos, ezzel kapcsolatban számos érdekes megfontolás merül fel, és az Európai Bizottság ezt is szeretné felvetni, kidolgozni. Azt reméljük, hogy egy ilyen vitába bele, ez, ez, ez, egy ilyen vitát folytathatunk. Ami az ukrajnai gazdasági helyszínt illeti, ez is egy fontos téma. Most pedig visszatérek angolra. Kastinenski professzor úr nem egy nem kérdést tett fel, bár teljesen értem a megjegyzéseit. Ez igaz, az az információ, amely ezen infrastruktúrás projektekkel kapcsolatos, ez kulcsfontosságú, de azt is el kell mondanom őszintén, hogy Emellett van itt egy pozitív narratíva is a Nord Stream eh, körül. A eh, nyugati országok 80%-ot fogyasztanak ebből. Most a gáznak a fogyasztóhoz való eljuttatása, közvetlenül oda való eljuttatása gazdasági szempontból nem kritizálható. Mindazonáltal, ahogy Kerem úr is mondta, és én is így foglaltam ezt össze, ami a policy célkitűzéseinket, az energiaunió célkitűzéseket illeti, természetesen ezen projekt és az a cégkérdéseink között nincs összhang. Koklicek képviselő azt mondta, hogy eléggé szelektív a megközelítésünk. Nem tudok ebben meg e, egyetérteni. Ez szerintem nem igaz. Ön említette a norvég csővezetékeket, de a norvég vezetékeket fedik a kormányközi egyezmények, amelyeket Németország és Norvégia kötött. Mi csak annyit kérünk európai szinten, hogy Németország és Norvégia közötti kormányközi egyezményt állítsák rendelkezésre. Németországnak ugyanazt mondtuk, hogy a Nord Stream 2-re is kössék meg ezt, de a németek azt mondták, hogy nem, nem akarnak tárgyalni. Ezért a labda most megint a mi térfelünkön pattog lehet ezt nemzet szín, nemzeti szinten szabályozni, vagy európai szinten szabályozni, mind a kettő lehetőség. Németország azonban nem hajlandó, ezért nekünk kell. Tehát nem szelektív megközelítésről van szó, minden más csővezeték, például a Nigét, Más csővezetékek esetében is vannak a harmadik fél hozzáférések, a Nord Stream 2 az, amelyik még mindig jogi vákum van. Ami a South Stream-et, a déli áramlatot illeti, felmerült az a kérdés, hogy miért kényszerítették, de a, a, miért kényszerítette a bizottság Bulgáriát arra, hogy adja fel ezt a projektet? Ez nem így van, a bizottság nem kényszerített senkit semmire. Mi annyit tettünk, hogy azt kértük, hogy tartsák be a kormányzati közbeszerzési szabályokat. Decemberben Bulgáriában, amikor kiírták a közbeszerzést, December 23-tól január közepéig lehetett jelentkezni, az ortodox karácsony utánig csak orosz újságokban jelente, jelentették meg a közbeszerzési kérést, és a bizottság ezt kritizálta, és erre mondta, hogy ez az eljárás nem felel meg a közbeszerzési eljárási szabályoknak. Tehát azt mondtuk, hogy ez nem elfogadható. Ezen az alapon az Orosz Föderáció, illetve Gazprom azt mondta, hogy akkor a, föladják a, a déli áramlatot. A bizottság nem kényszerített senkit semmire, de persze ezzel az áramlattal is voltak gondok, de igyekeztünk az orosz oldallal szabályzási megállapodásra jutni. Én is részt vettem ebben a munkában. Mindezenáltal a végén minket leállítottak, vagy mi leállítottuk az egyeztetést, amikor Oroszország elfoglalta a Krím félszigetet, és ezzel lezárult a történet nem kényszerítettünk Bulgáriát semmire. Karims úr kérdés, Karims úr kérdése, ez egy nagyon jó kérdés. Én legislatív javaslatként mit nyújtunk be a parlamentnek és a tanácsnak? A harmadik energia csomag teljes végrehajtását. Ez a mi célunk most a gáz irányelv keretében. A következő kérdése az volt, hogy ez elegendő lesz-e, hatékony lesz-e. Én annyit mondhatok, hogy a legradikálisabb és a leghatékonyabb dolog az lenne, hogyha vétót kapnánk. Hogyha egy bizonyos, hogyha egy felülvizsgálati eljárás indulna, hogy megvizsgáljuk azt, hogy a politikai és energiauniós célkitűzésének megfelele ez. A probléma azonban a VTO-val van, hogyha egy ilyen vétót beindítunk, akkor nagyon nehéz lesz ezt megindokolni a nemzetközi fórumon. De ez lenne az elegen, ez lenne a megfelelő lépés. A harmadik energiacsomag a, végrehajtatóvá tétele nagyon fontos, Eh, ez már valami. Nagyobb versenyre lesz majd eh, eh, lehetőség, nem diszkriminatív tarifákra, ez mind megvalósítható. Ez elegendő lesz-e? Ez kételkedem ebben, mert el tudom képzelni, hogy egy olyan pipeline, mint a, az északi áramlat 2 meg tud felelni ezeknek az elveknek. A problémáink azonban a policy célkitűzéssel kapcsolatban megmaradnak. Még akkor is, hogyha most valamilyen megoldást találunk eh, erre az vezetékre, a harmadik csomaggal konform, annak megfelelően, policy oldalról még mindig ugyanazok a fenntartások eh, merülnek fel. A harmadik energiacsomag alkalmazásával ez önmagában nem oldódik meg. Én azt gondolom, hogy 2020-ra készülve egy teljes gázpiaci reformjavaslat kidolgozásában vagyunk értekeltek, amely számos elemet összekapcsol, és ez lehet, hogy valami olyasmi, amit még egyszer meg kell vizsgálni, és értékelni kell. a nemzetközi jogban egy ilyen vétó megállja a helyét, vagy nem. E, hát ezt meg kell vizsgálni. Az egyetlen hatékony eszköz szerintem ez, e, ami segíthet nekünk abban, hogy a, e, az ilyen infrastruktúrális problémákat megoldjuk. Köszönöm szépen. Jó. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a sok pontos választ, észrevételt. Köszönöm, igazgató úr. Még egy kis időnk van. Úgyhogy lennének még kérdések itt. Langen úr, ön fogja föltenni a következő kérdést. Sajnos egy kicsit elkéstem, mert az én dossziémban az szerepelt, hogy négy óráig lesz itt a biztos asszony, és csak ezt követően kerül sor erre a vitára, úgyhogy sajnálom, hogy ha olyan kérdést tennék fel, amelyről már rég választ adott. Először is, ami a 194-es cikk jogalapját illeti, hogyan tudjuk elérni azt, hogy a tanács ezzel kapcsolatban hatékony, eredményes döntést hoz? Ez az egyik. Hogy nézne ez ki a vétó jogon kívül, amelyet ugye ön említett. A második kérdésem, amelyet lehet, hogy már említett, megválaszolt. A második kérdésem, ha jól értettem, az északi áramlat egy, ugye egyértelmű volt a jogi helyzet, nem voltak országok, amelyek ellenezték ezt, a környezetvédelmi járások miatt a szomszédos országok is érintettek voltak. Azt említette, hogy Németország és Norvégia között két oldal megállapodás jött létre. Ha Németország és Olasz Oroszország további két oldalú megállapodást köt, hiszen ugye vezető most már ugye megválasztották a kancellárt, hogyha azt hiszem, hogy akkor ez egy jogalapot jelentene. És meg tudnám mondani, hogy eddig Németország miért volt ilyen visszahúzódó, vagy ez a szokásos módszer volt, hogy nálunk akkor hozzák meg a döntést, miután mások már meghozták a döntést. Thank you very much. A quick follow-up. Köszönöm szépen, egy rövid kiegészítő kérdésem is lenne, elnök úr. meghallottam a válaszát, de érdekes dolgokat mondott azt mondta, hogy megpróbálhatná a vétót a bizottság, de lehet, hogy a VTO ezt nem fogadná el. Ugye az európai szakpolitikát meg kell védeni. Úgy tűnik, hogy ez egy kétélű fegyver, nem egyértelmű, hogy a véten, vétónak mi lesz a következménye, ezért hogy hagyjuk a vétót. Akkor viszont a Nord Stream megépül, és a mi szakpolitikai célkitűzésünk nem, valósulnak, nem valósulnak meg. Van egy másik eljárási módszer, megvétózzák, eljut a VTO-ig, és lehet, hogy lesz eredménye, mert a VTO-ban még nyelni is lehet. Ha az ember nem próbálja meg, akkor biztos veszt. Miért nem vétózzák meg? módosítsák a jogszabályt, és próbálják ki a vétót. Nincs valónk, Ha nem próbálja meg, akkor nyilvánvalóan elveszítjük a dolgot. Az alapján, amit ön mond. Hát, noch zwei Fragen. Tisztelt eh, Burkhardt úr, még volna egy kérdésem. Amikor az ukrán delegáció itt járt az Európai Parlamentben, azt közölték velünk, hogy ez a vezeték, ahogyan ön is mondta, fantasztikus, jó állapotban van, semmi probléma nincs vele, nincsenek technikai jellegű problémák. A második kérdésem, miért nem foglalkozik a bizottság a gázvezetékek összekapcsolásával észak és dél között, hiszen ezzel kapcsolatban vannak döntések, ez nyilván már kész van, akkor miért nem történtek lépések eddig, és miért mondott le arról, hogy Dél-Európa számára más módon biztosítsák a gázellátást, például Törökországból, a török áramlat, vagy a Nabucco. Miért nem használták, miért nem vetették be ezeket, vagy az oroszokkal, vagy Bulgáriával együtt a déli áramlatot lehetett volna elővenni, és Iránnal kapcsolatban nem hangzott el egy kérdés sem, pedig Iránnak óriási lehetőségei vannak a gázexportja terén, de ezt ön nyilván nálam jobban tudja. Köszönöm. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák. Szeretne még hozzászólni valaki? Mert harmadik kérdéskörben nem lesz. Egy harmadik forduló. Jó, más úgy látom, nem szeretnék kérdést feltenni. Köszönöm. Akkor az árszó az öné. Lange úr. Igen. Igen. A 194-es cég lesz majd a jogalap. És ez alapján fogunk eljárni, ez lesz majd a javaslatunk alapja. Így fogjuk beterjeszteni. Hogy Németország miért nem kezdett két oldalú tárgyalásokból Oroszországgal? Hát őszintén szóval nem tudom. Mi föltettük ezt a kérdést. A bizottság is, az alelnök is, én is feltettem ezt a kérdést. És mindenki azt mondta, hogy erre nincs szükség. De a rengeteg következtetni, hogy nincs olyan jogszabály, amit alkalmazni lehetne, ezért nem is kell tárgyalni. Ez az egyetlen válasz, amit kaptam. És a munkacsoportban Németországnak azóta is ez a véleménye. Igen, persze a felvetése érdekes, és igaza van Karin úr, ha az ember nem próbálja meg, akkor de nem tudjuk ezt gyors lefolyású módon megtárgyalni. Mindenképpen, mindenképpen kell egy hatás tanulmány is, ami ugye eltart egy ideig. Most viszont mindent megteszünk azért, hogy a harmadik energiacsomag végre hatályos lehessen. Aztán felmerült a kérdés, hogy ez elége, vagy, elége, vagy kell még, kell még mást tenni. Krahlicsek úr. Mi a helyzet a testvériség vezetéke? Nos, hogyha megnézzük a két nagy, két nagy vezetéket, akkor mindegyik 2,3 milliárdnyi USA dollárba kerül. De úgy tűnik, hogy a jelenlegi a felújításra kerülne ennyiben, de a jelenlegi működtető eddig nem foglalkozott ezzel a kérdéssel. Bizonyos beruházásokat végre kell hajtani, de nem azt a 12 milliárdot, amit a Gazprom mond. Mi úgy véljük, hogy 2,3 milliárd lenne a, a, a felújítás. Aztán északi déli folyosó, nabukó Erre lehet számítani, ez a munka folyik. A Connecting Europe Facility ből finanszírozunk a bulgár, Bulgárián, Románián, Magyarországon és Ausztrián, tehát a Wuhan keresztül ívelő vezetéket, és ez gyakorlatilag megfelel Nabukkónak, Nabukó útvonalának. Aztán a török vezetékről is beszélt, a Turk Stream egy előbb-utóbb megérkezik aztán felmerül a kérdés, hogy mi lesz a Turk Stream 2-vel. Az orosz fél nagyon eltérő véleményeket mond erről. Azt a földgázt Görögországon keresztül Olaszországnak adták el. Ugyanarra azt a földgáznak már odaért, földgázat már odaítérték, oda ígérték tranziton keresztül Bulgáriának is. Nem tudjuk, hogy mik valójában a Gazprom szándékai, Mindenféle felvetésük van, megpróbálják megosztani az európai tagállamokat, dobálóznak mindenféle ígéretekkel, mindenkit meg akarnak venni maguknak, hogy megbontsák az európai egységet. Még egy mondat a, még egy mondat a déli áramlatról, illetve Bulgáriáról. A déli áramlatot az oroszok mondták föl. Borisov miniszterelnök feltette kérdést, hogy akkor ő most mit csináljon. A bolgár kormányal akkor kidolgoztunk egy programot. Szeretnénk egy kereskedelmi platformot létrehozni Várnán, amely képes lenne arra, hogy az egész Balkánt ellássa földgázzal, illetve folyékony, cseppfolyósított földgázzal is, amely Görögországból érkezik, tehát lennének interkonnektorok Bulgária és a környező országok között, Bulgáriát és Romániát is összekötnénk. A Fekete-tengeri gáz Romániából és Bulgáriából előbb-utóbb el fog érkezni ide. Ezt szeretnénk elérni, pontosan, tehát hogy gazdasági értéket teremtsünk a délkeleti régióban, hogy ne legyenek függőek ezek a, ezek a régiók a az orosz gáztól. Ez lenne az egésznek az értelme. Diversifikációra kell tehát törekedni ezek, ezekben a régiókban, mert még most is százszázalékban az orosz gáztól függnek. Ez nem fenntartható, ezért szeretnénk egy platformot létrehozni. Valójában mi már sokkal előbbre járunk, gondolatban is és tetteinkben is, mint ahogy azt ön gondolná. Köszönöm. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen, igazgató úr. Köszönöm, hogy ellátogatott ma ide. Nagyon beható válaszokat adott, egymás után válaszolt minden kérdés, és nagyon nyílt, őszinte volt ez a vita. Várjuk a bizottság javaslatát november első felében. Nagyon fontos ez számunkra, várjuk. És fél óra múlva kezdődik a koordinátor és ott is megbeszéljük majd, ezt köszönöm szépen. Kedves barátaim, hölgyeim és uraim, most pedig az utolsó napi rendi pont következik. Az ITRE látogatása Lengyelországba, beszámoló az útról. Mihály Boni, Maria Spiráki, Krisztina Gubacka, Znodemski kolléga látogattak el erre a erre az útra. Egy az ITRE hatásköréhez kapcsolódó témákban kerestük fel Lengyelországot. Az imént soroltam fel, hogy kiártott. Három dolgot szerettünk volna feltárni. Egyrészt az, a lengyel energia mixet szerettük volna jobban megismerni, illetve hogy a tiszta energiák milyen szerep jut startupokat szeretünk volna megismerni, és innovátorokat, hogy első kézből szerezzünk információt, milyen nehézségeik, problémáik vannak, illetve hogy hogyan lehetne hatékonyabbá tenni az Európai Uniók felvételének folyamatát. Krakóban jártunk, nagyon sűrű programunk volt, számos érintett féllel találkoztunk. Az első napon Varsóban több innovatív startuppal találkozunk, akik e-egészségügyi digitális megoldásokban tevékenykednek, illetve a digitális startupokkal is találkoztunk. A Varsói Egyetemi Kampuszt is felkerestünk, egy technológiai központot, és Targovában egy kreativitási központot is felkerestünk, ez is nagyon érdekes volt, mert nem csupán technológiai központ. Mihály Olszewski fogadott minket ott, a Varsói polgármester helyettes. Az utolsó napom Zerabzsében jártunk, ez a második nap tehát, Zerabzsében jártunk, a Tiszta Szén Technológiai Központban, aztán pedig Krakóban a Technológiai Parkot és az Élettudományi Parkot kerestük fel. A célunk az volt, hogy az érintett felekkel személyesen találkozzunk, illetve az ITRE hatás körébe tartozó kedvezményezettekkel is szeretünk volna személyes kapcsolatot kialakítani, és reméljük, hogy az itt szerzett tapasztalatunk hasznos lesz majd a szakbizottság számára. Még egy fotót is mellékeltünk az anyaghoz, ez lehet, hogy önöknek nincs meg, de majd megnézhetik, megmutatom, ha gondolják. A delegáció tagjai közül szeretne valaki hozzászólni? Úgy látom, nem. Van-e valakinek kérdése, észrevétele, megjegyzése? Nem? Akkor köszönöm szépen. Ezzel a mai munkánk végére értünk. A koordinátorok viszont 5 órakor kezdik meg ülésüket, ez 19 perc múlva lesz. Holnap 9 órakor, reggel 9 órakor kezdünk Szép sűrű napirendünk van, 12.30-ig, ha jól látom. 12.30-kor végzünk. Holnap délután viszont mindenki szabadon gazdálkodhat idejével. Köszönöm szépen, a koordinátori ülés következik 18 perc múlva.